tovább fogom majd folytatni a munkát önökkel a következő hónapokban és években ezekben a témákban. Köszönöm, biztos úr. A vita lezárásaként mindhárom jelentéstevő két-két percet kap, elsőként Szajfi asszony. Merci, euh, Köszönöm,